Okay. Good morning. Good mo- Jó reggelt! Kívánok mindenkinek! Kezdjük meg a napi rendek tárgyalását. A 15-össel kezdjük, mely módosítása annak a rendeletnek, amely a hitelminősítő intézetekre foglalkozik, illetve a módosítókat fogjuk megtárgyalni. Első körben megadom a szót a jelentéstevőnek, Leonardónak. Leonardo Dominici-nek. Fáradt vagyok, ma ne haragudjon, hogy nem jól mondtam a nevét. Elnök asszony. Két árnyék előadóm volt. Talán megengedi, hogy megvárjuk legalább Gozez úr érkeztét. Gozez úr éppen egy ülésen van. Előbb hívtuk, nem tud jönni. Nélkül csináljuk. Néppárt nem lesz tehát, de Filip Pascal helyett beszél majd, ugye? Ashley itt van, úgyhogy végül is megpróbálhatjuk. Három frakció jelen van. Zsompó jelezte, hogy nélküle is mehet a dolog. Csári. Jó, hát akkor kezdjük. Azt hiszem, van valamennyi időnk erre a vitára. Persze nem kell mindent felhasználnunk ebből, de ha majd megérkeznek a többiek, akkor esetleg elkezdhetjük. Én először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentés készítőknek, illetve a bizottsági kollégáknak, akik segítettek ennek a jelentésnek az elkészítésében, mégpedig jelentős számú módosító indítványjal. Nagyon remélem, hogy a ma délelőtti vitát követően sikerül majd úgy dolgoznunk, hogy kompromisszumos módosító indítványokat eh, fogunk eh, elkészíteni, amelyeket az Európai Parlamentnek az új rendelet kapcsán benyújtunk majd. Én először is azzal szeretném kezdeni, hogy az érveket két kategóriába osztanám. A benyújtott módosítók alapján hat kérdést szeretnék felvetni, és aztán majd ha vita során több is felvetődik, akkor az érveket mélyíthetjük. Három kérdést rendkívül jelentősnek tartok, és problematikusnak és ellentétesnek. Az Európai Uniós tagállamok államadóságának rotációs hitel konstrukciójáról, és van három érv, amire aztán majd kitérek. A következők a módszer, az overalliance, az érdek ellentét, amelyekkel kapcsolatban nyilván konvergenciát könnyebben találunk majd. Először is azzal kezdeném, anélkül, hogy általános vitát folytatnánk le róla, az állam adósága. Azt hiszem, hogy ez az új rendelet végül is ö, jelentős, és jelentős lépést ö, tennénk előre vele, ha hatékonyan tudnánk foglalkozni az EU tagállamainak hitel megbízhatóságát megvizsgálnánk. Nos, itt két szót szeretnék kiemelni azon javaslatok alapján, amelyeket a társ előadók javasoltak az Insolicited Ratings vonatkozásában. Szeretném tisztázni ezt, mert tudom, hogy nagyon sok kollega az árnyék jelentés készítőkkel ö, lefolytatott viták során is ö, fenntartásokat élt ö, ezekkel kapcsolatban, és teljesen jogosan. Mindemellett Szeretném megmagyarázni, pontosítani, hogy mit jelent ez. Nem azért, hogy ragaszkodjunk hozzájuk, hanem azért, hogy keresünk közösen megfelelő megoldást. Ott tűnik számomra, hogy az államadóság minősítése olyan sajátossággal rendelkezik, amelyet figyelembe kell venni. Az államadóság minősítésének hatása nem egyértelmű más fajta minősítésekhez képest, és ezért sajátosnak tűnik számomra az ilyen jellegű rendelet. Az államadóságra vonatkozó minősítést más javaslattal kell együtt vizsgálni, nevezetesen, hogy egy olyan autonóm állami intézményt hozzunk létre, amely független, és amelynek a feladata az államadóságok minősítése. Vannak kollégák, akik azt mondták, ez gyakorlatilag korlátozza az értékelés minő, szabadságát. De ez nem teljes mértékben megalapozott, tekintettel arra, amit már korábban mondtam, hogy mennyire sajátos a hatása az államadóságok minősítésének, illetve amiatt, hogy a szabadság értelmezése amelyet egy eh, szuverén állam kaphat, hogy döntsön, hogy magánhitelminősítő intézetek is eh, minősítsék-e, vagy pedig kizárólag az autonóm és független állami intézet. Úgy gondolom, hogy ez fontos, ugyanis az információt, ez az autonóm és független állami intézet a befektetőknek az államadóságról mindenképpen meg kell, hogy adja, és a befektető fordulhat magán hitelminősítő intézethez is, az államadóságok kérdésében is. Természetesen ez olyan kérdés, amit más aspektusból is meg kell vizsgálni. Úgy tűnik számomra, hogy az a lehetőség, ha visszautasítják ezt a lehetőséget, akkor megint csak ismétlem, egy független és állami intézmény keretébe utalja, de ugye nyilván csak az állami adóságok vonatkozásában a tagállamokban, az Európai Unióban. Ezért érdekesek azok a módosító indítványok, illetve az, amelyik a 380-as a módosító indítvány ennek kapcsán, amely gyakorlatilag ugyanebbe az irányba mutat, mint amit én javasoltam. Az alapelv, amit hangsúlyozni kívánnék, az az, hogy abban az esetben is, amikor az államadóságokat minősítik, az elv az, hogy többe, többség, és annak össze, a többségi szavazat és annak összehasonlíthatósága tenni megbízhatóbbá az értékelést és a minősítést. Entitá. Hogyha létrejönne egy ilyen hatóság, amelynek ez lenne a feladata, akkor akkor úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy az Európai Központi Banknak pontosan mi lenne a szerepe, közvetve vagy közvetlenül mi lenne a feladata. Tegnap a monetáris párbeszéd után Mario Drágival, az Európai Központi Bank elnökével találkoztunk, és erről a kérdésről egyeztettünk, és arra kértem, hogy nekem egy jelentéstevőnek, illetve az egész parlamentnek maximum három héten belül válaszoljon erre, ezekre a kérdésekre. Szeretnék itt valamit kihangsúlyozni. Jelenleg az Európai Központi Bank, illetve a Központi Bank rendszert illeti, már van egy nagyon komoly know-how, tehát az államadóságok minősítésével sokat foglalkoznak a Eurosystem Credit Assessment Framework köt alakították ki erre. Ezzel kapcsolatban egyébként módosítókat is nyújtottak be. Ilyen értelemben tehát úgy vélem, hogy ezt a már létező know-how-t, tapasztalatot vagy szakértelmet felhasználni, ami már mondom létezik az Európai Központi Bankban, illetve a központi bankok rendszerében, most ez érezhető a módosításokban. Az európai intézmények feladata, hogy külön kritériumokat állítson föl, külön feltételek alapján tudja minősíteni ezeket az államadóságok, és erről is szól számos módosítás, például Kampfen úr is terjesztett be egy ilyen értelmű módosítás, de nem csak ő. Hogyha többféle vélemény érkezik, az azzal a hatással is jár, hogy a prociklikus hatást egy kicsit késlelteti. Elnézést kér az előadó. Tehát ez valamilyen a prociklikuság elkerülésével is járhat az államadóságok esetében. Nos, kérem, hogy ne zárjuk ki annak a lehetőséget, hogy kompromisszumos módosítás szülessen ebben a témában, tehát az államadóságok témájában Klinc, Gozes és Fox kollégák gyújtottak be módosítást ezzel a kapcsolatban egyébként. Tehát jó lenne egy jó lenne egy konkrét időrendhez, egy ütemrendhez kötni az államadóságok minősítését. Aztán az állam adósságok minősítésével kapcsolatban, hát megpróbáltam most a lehető legvilágosabban előadni, hogy mi a véleményem, de utaltam az imént azon módosításokra is, amelyek alkalmasak arra, hogy előre mutató kompromisszumos módosítások szülessenek. Most a második témára térnék rá, talán ez egy kicsit bonyolultabb, kicsit vitatottabb kérdés, talán erről komolyabb vita alakul majd ki, ez nem más, mint a rotáció kérdése. Néhány kolléga azt javasolja, hogy a bizottság által javasolt rotációs rendszer, tehát a hitelminősítő intézetek rotációs rendszerét változtassuk meg. Szerintem a bizottság rendelet tervezete sajnos azzal a karakterisztikával rendelkezik, hogy egy kicsit bonyolult, egy kicsit nehézkes, nem könnyíti meg a dolgokat. Nekünk, mint parlamentnek az a feladatunk, hogy erőfeszítéseket tegyünk, és ezáltal alternatív megoldási lehetőségeket vázoljunk fel, amelyek ugyanazzal az alapelvel rendelkeznek, mint az Európai Bizottság javaslata. Vagyis az a célunk, hogy a piac nyitóbb, nyitottabb legyen, illetve a verseny kiéleződhessen, tehát a lehető legnyitottabb verseny lehetőségeket szeretnénk megteremteni. Nos, véleményem szerint alapvetően kétféle lehetőséget választhatunk, két úton indulhatunk el. Az első, ahogy azt néhány kolléga javasoltam, gondolok Sharon Bowlesra, Thomas Marra, Pascal Canfanre, de gondolok más javaslatokra is, amelyek részben a tanácstól jöttek. No, tehát az első út, az első módszer az lenne, hogy változtassuk meg a rotációs időszak ritmusát. Avagy, és még mindig ugyanerről a témáról van szó, meg lehet Portás és Knute úr módosításaira gondolok, Tehát meg lehet azt is változtatni, hogy egy-egy hitelminősítő intézet hány minősítést fogalmaz meg. Tehát ezeket a ezeket a jellegzetességeket lehetne megváltoztatni az új rendelettervezettel kapcsolatban. A második lehetőségünk, a második út, a második módszer az lenne, hogy egy olyan alternatívát dolgozunk ki, amely ugyanazzal a alapelve ugyanazzal a célral rendelkezik, tehát ugyanígy megmarad benne a rotáció, ahogy a bizottság javaslatában egy kicsit megváltoztatjuk. A Gozesz-féle 264-es módosítás egy, egyfajta pályázati kiírást helyez előtérbe a hitelminősítő intézmények esetében. Aztán az Ashley Fox féle 265-ös módosítást, ez a verseny helyzetet garantálná, illetve a 268-as, a Wolf Klintz féle módosítás, amely arról szól, hogy a hitelminősítő intéz, intézetek több ö, minősítést is megjeleníthet, illetve a small credit ratingekre is utal. Egyébként ezt egy, talán egy kicsit ezt egy kicsit pontosabban kéne definiálni, hogy mi is egy Small Credit Rating Agency, egy kis hitelminősítő intézet. Nos, csak szeretném szeretném ezt az elképzelést most itt földobni, aztán majd el kell ezen gondolkodni, tehát el kell azon gondolkodni, hogy mi történik akkor, hogyha egy minősítő intézet több minősítést is megjelenített. Ez lenne tehát a két alapvető módszer, a két alapvető út, amin elindulhatunk. Tehát vagy a rotációs rendszert változtatjuk meg, vagy pedig a másik lehetőség az, hogy megtartjuk ugyan az eredeti célt, de ahogy azt a, módosítás, ahogy azt a módosításokon keresztül említettem, ennek a jellegét változtatjuk meg. Nos, most átérnék egy következő té- témára, a civil liability kérdése, tehát a Tehát a polgári felelősség kérdésére. Arról van itt szó, hogy a hitelmit, hitelminősítő intézményeket terhelni ezen túl a bizonyítás terhe. Nos, úgy vélem, hogy vitatható ugyan, de a bizonyítási teher megváltoztatásának javaslata egy olyan elven alapul, amelyet igenis meg kell fontolnunk. Leszögezném azt, hogy föl kell tételeznünk azt, hogy aszimetria van a hitelminősítő intézet és a minősített között, és ez igenis, hogy járhat azzal a következménye, hogy meg kell fordítani a bizonyítás terhét. Ennek az lenne a lényege, hogy egyfajta visszatartó erővel bírjon. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ez a javaslat megváltoztathatatlan, nem, szerintem jobban, le, jobban lehetne még részletezni, jobban lehetne konkretizálni, hogy pontosan mit is akarunk elérni. Néhány példával érni. Akár egy olyan elvet is be lehetne vezetni, hogy a hitelminősítő intézmény, a hitelminősítő intézmény mondjuk nem megfelelően jár el, ha ö, hanyagság miatt nem tudja a szabályokat megfelelően betartani, akkor a akkor ö, egy, egyértelmű, hogy a megfelelő eljárásokat nem tartotta be, kivéve, hogyha bizonyítja, hogy egy kis jelentéktelen hibáról van csak szó. tehát ha nem, akkor egyértelmű, hogy nem megfelelő körültekintéssel járt el másik oldalról. Meg lehetne hagyni ezt az elvet, de kiegészítjek azzal, hogy a befektető megfelelően részletesen és konkrét adatokkal alátámasztva bizonyítja az, hogy komoly hibát követett el egy hitelminősítő intézmény. Nos, ha egy hitelminősítő intézmény kimutatja azt, hogy megfelelően elemezte az összes rendelkezésre álló információt, a hitel vagy az államadóság minősítése során, nos akkor úgy gondolom, hogy bizonyítani kell azt, hogy megfelelően független és szavahihető forrásból érkezett ez az információ a hitelminősítő intézményhez. Tehát a hitelminősítő intézmény feladata az, hogy a megbízhatóságot bizonyítsa, hiszen ez a mi javaslatunkat valamilyen módon harmonizálja, vagy egy szintre hozza a Dodd-Frank act az Egyesült Államokban. Tehát ezen is el kéne gondolkodni. Minden mellett úgy vélem, hogy a polgári felelősségről szóló javaslatot később majd meg lehetne erősíteni, részletesebbé lehet tenni, ki lehet jobban dolgozni. Új elveket lehetne bevezetni, például a különböző igazságszolgáltatások harmonizációját, tehát pontosan milyen törvényeket, jogszabályokat kell alkalmazni a vállalatoknak, stb. stb. Fontos az, hogy minden egyes pénzügyi eszközt rögzítsenek a kliens érdekében. A második elv, hogy világosabb legyen a kapcsolat a felügyeleti szerv illetve a nemzeti joghatóság között, ez főleg az csere szempontjából fontos. A harmadik dolog pedig az, hogy az arányos felelősség elvét vezessük be, például a károkozásával kapcsolatban, illetve hogy pontosan inté- hogy intézményes vagy nem intézményes kárról van szó, illetve hogy a <clears throat> beruházónak mi a felelőssége. Nos, ennyit szerettem volna elmondani a polgári felelősségről, illetve arról, hogy ne utasítsuk el azt a lehetőséget, hogy megváltoztassuk a bizonyítás kötelezettségét, sokkal inkább részletesebben, konkrétabban kéne definiálni ennek a javaslatnak bizonyos részét, illetve hogy hogyan is kell ezt alkalmazni. Most pedig egész gyorsan a másik három dologról szeretnék még beszélni, amire utaltam az elején. Az over-reliance, a módszertan kérdése, illetve az összeférhetetlenség kérdése. Fontosnak tartom azt, hogy a konvergencia erősödjön, és hát jó lenne, hogyha megpróbálnánk valahogyan megegyezni ezen kérdésekkel kapcsolatban, főleg a dolgok jelenlegi állását figyelembe véve az Overalliance kérdésében. Egyetértek a célokkal, és kérem, hogy a négyes számú módosítást vegyük figyelembe. Ez abban az anyagban van, Ez abban az anyagban van, amit az Európai Központi Bank adott ki az over-reliance témájában, tehát hogy túlságosan támaszkodunk a hitelminősítő intézmények véleményére. illetve hogy az átmeneti időszakot közelítsük úgy, hogy a jelenlegi jogszabályokat felülvizsgálat. Én a hat hónapot helyeztem előtérbe, a hat hónapot javasoltam, de hát végül is eh, rugalmas vagyok, erről ezzel kapcsolatban még lehet eh, vitatkozni, megegyezhetünk, hogyha más javaslatok is vagy vannak. Tehát az over-reliance témájában ugye van egyfajta vita arról, hogy pontosan mi is a hitelminősítő intézmények feladata, szerepe, és már önmagában ez a tény azt eredményezi, hogy átdimenzionáljuk a hitelminősítő intézményeket, tehát elkezdünk ezekről más, hogy gondolkodni, nem csak mi, hanem a különböző vállalatok, a beruházók, stb. stb. Így van ez Dániában például, és szerintem ez nem rossz nem csak azért, mert meg akarjuk büntetni a hitelminősítő intézményeket, hanem azért is, mert ez kifejleszt egy, e- ezáltal egy kicsit nagyobb a rálátása a beruházóknak, jobban tudnak mérlegelni a hitelminősítő intézményekkel kapcsolatban, és ez, ez mindenképpen jót tesz, a jó, e- jót tesz az új szabályzattervezetnek. Nézzük a módszertant. Nos, ez is egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy erősen kapcsolódik az átláthatóság kérdéséhez. Ugye mindig azt szeretnénk, hogy a módszertan megfelelően átlátható legyen. Jelenleg a vita folyik Európában is, és az Egyesült Államokban is erről, széles körű vita folyik erről, és néhány Egyesült Államokbeli bank lefokozása, tehát minősítésének csökkentése, hát erősen fölkavarta az indulatokat a pénzügyi, a pénzügyi piacon, gondolok konkrétan BlackRockra, és ezzel kapcsolatban merült fel az a kérdés, hogy a leminősítést pontosan milyen kritériumok alapján kell megtenni. Nézzük a módszertan tehát. Jó lenne, hogy itt is meg tudnánk egyezni, és azt is világosá kell tenni, hogy mi az ESMA szerepe, az ellenőrzés a szerepe, de nem az a szerepük és feladatuk, hogy egyfajta minőségjelzést, vagy védjegyet nyomjanak rá a minősítésre. Egyébként erről szól a gozes módosítás. Nos, az európai hitelminősítés az ESMA részéről szintén nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy megfelelő figyelmet kell szentelni azon módosításoknak, amelyeknek a lényege az, hogy figyelembe kell venni hogy a hitelminősítő intézmények pontosan milyen feltételek alapján tudnak megfogalmazni egy-egy véleményt. Erről szól a Kempfán jelentés. A, a, dif, a, a default lehetőségéről szól ez a módosítás. Utolsó mondandom, összeférhetetlenség kérdése. Nos, itt azt hiszem, hogy tudunk majd együtt dolgozni, mert a, mód, mert a módosítások gyakorlatilag mind az átláthatóságról szólnak, arról, hogy minden küszöböt meg kell haladni a különböző a különböző, rész, különböző részvényes arányoknak. Aztán egy módosítást én is benyújtottam, ez a 29-es. Jó lenne, azt hiszem ezzel kapcsolatban megegyezni kompromisszumot találni, illetve a különböző fúziók tilalmáról is. Egyébként Barnier úr az új Barnier úr az a javaslat bemutatása előtt erről egy erről is egy nyilatkozatot tett, de aztán végül ezt megsemmitették. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nyilván nem tökéletes sem a prezentációm, sem a munkám, de várom a javító javaslatokat, azt hiszem gazdagítják majd a jelentést a véleményükkel, elképzeléseikkel. Még egy általános jellegű megjegyzésem lenne, Úgy vélem, hogy a hitelminősítő intézmények témája olyan téma, amelyre érdemes politikai szempontból odafigyelni, és nagyon nagy ezzel kapcsolatban a politikai érzékenység, odafigyelnek erre, még a választókampányokban is, vagy választási kampányokban is, a közvélemény is nagyon odafigyel erre, és azt gondolom, hogy miután itt mi az Európai Parlament vagyunk, és az európai polgárokat képviseljük, az európai közvéleményt, az a feladatunk, hogy válaszokat adjunk, innovatív válaszokat, racionális és kiegyensúlyozott válaszokat, de ne essünk abba a hibában, hogy azt a benyomást akarjuk kelteni, hogy a mi véleményünk, illetve amit teszünk, az nem, vála, nem változtatja meg a jelenlegi helyzetet, tehát, hogy mindent hagyunk a régiben. Ez nem lenne jó, nem tenne jót nekünk, főleg azért, mert olyan a politikai szerepünk és feladatunk, mint amit említettem. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Köszönöm szépen, Leonardo. Ez a napirendi pontunk van csak a napirenden, úgyhogy van bőven idő megtárgyalni, jól tudom. Egyeseknek máshol kell majd szavaznia, azért lesz korlátoz bennünket. Ashley Fox, tudom például, hogy egy másik szakbizottságban szavaz majd, Úgyhogy miatt megadom a többi előadónak, árnyékadónak a szót, őnek kiadnám meg a szót, ha megengedik. Ashley. Hálás vagyok, elnök asszony, köszönöm. Köszönöm Dominici úr munkáját, amelyet kifejtette témában. Elmondotta, hogy a hitelminősíték témája bizonyos politikai érzékenységre tart igényt. Ez helytálló. Ugyanakkor mi politikusok nem hiszem, hogy a hitelminősítők embereket kellene kárhoztatni azért, mert a kormányok túl sokat költenek. Azért jutottunk ebbe a helyzetbe, ahol vagyunk, ahol is a hitelminősítők felbukkannak, és úgy folyton hatalmat gyakorolnak a kormányok felett, azért tehetik ezt meg, mert a kormányok játszották magukat nagyon gyenge pozícióba, túl sokat költöttek, túl sok hitelt vettek föl, túl sokáig. Az Egyesült Királyságra az épp úgy igaz, mint bármely államra. Most próbálja a kormány ki evickélni abból a bajból, amit 13 év alatt keveredtünk bele. Úgyhogy nem a hitelminősíteket kell kárhoztatni, nem ez a feladatunk nekünk politikusoknak, nem a hitelminősíték hibája, hogy a kormányok most nehezen tudják magukat finanszírozni, meg az államháztartást. Ami az államadóságokat illeti, én vagyok egyik azoknak, akik ellene vannak az unsolicited ratingek tilalmának. Szerintem jó, ha, ha hitelminősítek osztályozzák a kormányokat, ez őszintességet követel meg a kormányoktól, a leminősítéstől való félelem ö, hajtja rá a kormányokat, hogy szigorú, prudensebb gazdaságpolitikát folytassanak, és a többi kormány is követi például a brit kormány példáját, és ez helyén való. Mindenkinek kevesebbet kéne költeni, és, és kevesebb hitelt kéne felvenni. Nem értek egyet semmiféle európai alapítványal, vagy, vagy testület felállításával, amely átvenné az európai államok hitelminősítését. Ha ilyen működne, akkor minden európai országnak biztosan három ás osztályzata volna, mert az a testület a bizottságtól kapná a finanszírozást, és nyilvánvalóan politikai nyomás alatt állna. Nem volna független, nem volna hitelessége. Kár ilyet felállítani tehát. Abban viszont egyetértek, hogy az unsolicited rating kiadásakor helyén való, hogy akkor kéne kiadni ezt, amikor, lez- amikor a piacok zárnak. Ezért támogatom azt a javaslatot, miszerint az államadóság osztályzásának módosítása a New Yorki piac pénteki zárása után és a hétfői nyitás előtt, a távol-keleti hétfői nyitás között legyen kiadható. Ez észszerű javaslat. A rotáció tárgyában Dominics úrnak teljesen igaza van, hogy a szakbizottság nem támogatja ezt, meg a tanács sem támogatná. Úgyhogy, hogyha a bizottság ezt tudomásul veszi, az helyén való. Van konszenzus arról, hogy növeljük a versenyt, ám a kiinduló pont az kéne legyen, hogy törőjünk minden utalást a rotációra. Ez tudnék bonyolult, ellene működik a, a piac el, működési elvének, és senkinek sem segít. Amit viszont meg kéne vizsgálni, az egy olyan javaslat lehetne, és itt a tanácssal is kell tárgyalnunk, amely növeli a versenyt. Az is lehet, hogy hogy két vagy több hitelminősítőt használnak, és ez esetben, ha kettőhöz vagy többhöz fordulnak, egyikük kicsi kell legyen. Hogy a 10%-os limitet használják, amelyre én voksoltam, vagy a 20%-os, amelyet Klintz úr választott, vagy a definíciót az eszma kezében hagyjuk, pusztán a versenyhelyzetéről való jelentés kötelezettséget tartanánk fel a megfelelő időpontban, és egy későbbi javaslat jogát hagynánk meg, az is elég volna. És ha a tanács nem túlzata ragaszkodik az álláspontjához, és egy kompromisszum körvonalazódik valamiféle általános hatáskör tekintetében, akkor, akkor azt a hitemérősíték kell, hogy észleljék. Azt is kell észleljék, hogy a status quo, a kettő és fél status quo-ja nem elfogadható. Növelni kell a versenyt ezen a piacon is. Végül a polgári felelősség témáját én tenném. Szerintem engem nem győz meg, hogy a jelenlegi rendszer változtatának bármi haszna volna, és ráadásul megsértenénk a, a polgári felelősség rendszerét a 27 tagállamnak, anélkül, hogy ennek sok értelme volna. Talán inkább azt kéne biztosítani, hogy működjön ilyen rendszer a tagállamban. Aztán azt, hogy pontosan hogyan határozza meg a, a, a veszteség kezelését, azt hát bízzuk a tagállamra, ahogy ez egyébként most is történik. Dominics urat emlékeztetném, említeném, hogy, emlékeztetném, hogy a harmadik országok által végzett osztályzást említette. Ez aggályt jelent az engedélyési rendszerről, Klinc úr előző jelentése szólt, legalábbis hosszabb átmeneti időszakra van szüksége tekintetben. Úgy gondolom, hogy itt körültekintőek kell legyünk abban, hogy ezt a, ezt a rendszert harmadik országok joghatóságára kényszerítenek rá. Ennek jelentős hatása lehet az európai vállalatok tőke, saját tőke igényeire. A vállalatok meg a bankok épp elég gonddal bírnak, hogy megfelelő tőkét halmozzanak fel, és hitelt vegyenek fel, ne tegyük még nehezebbé az életüket. Elnök asszony, köszönöm, hogy megadta soron kívül a szót. Köszönöm. A néppárt árnyékelődő nincs itt. Van-e valaki, aki képviseli Jean Pauls? You are. Ön teszi? Később akar beszélni? Legyen. Akkor Wolf Klintz következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is osztom azt a nyitó nyilatkozatot, amely Dominici úr tett, és Ashley Fox is, hogy politikai szempontból kényes témáról beszélünk. Legyünk figyelemmel épp e politikai kényessége miatt a témának, hogy nem túlzott érzelmekkel forduljunk és reagáljunk a kihívásra, hanem hidegfejjel, objektíven. Tény az, és Estenek ebben teljesen igaza hogy az államok nem azért kerültek bajba, mert a hitelminősíték rosszul osztályozzák őket, hanem maguk okozták a bajt. Ám az is tény, hogy azok az adósságok, amelyek a tagállamokat megterhelik, a globális válságra vezethetők vissza részben, ezek a válság pedig részben a rossz hitelminősítőkből adódott. Úgyhogy azért van egy belső összefüggés, amely kitapintható. A pontok sorrendjében haladnék a amelyeket, amelyet Dominics úr határozott meg a téma tárgyalásában. Először is az államádosságok témáját taglalnám. Jó magam, nem sok hasznát látom annak, hogy egy nem megbízott ö, oszt, az osztályozást tiltsuk. Szerintem a hitelminősítek az osztályozás a túlzott függés az over-reliance témájával függ össze. Ha az over-reliance témáját meg tudjuk oldani, akkor magától megoldódik az államadóságok értékelésének problémája, vagy legalábbis lazul ennek feszültsége. Szerintem semmi módon nem lehet az a válasz, hogy egy független, autonóm köztestület állna fel a hitelminősítésre, mert ez egyfajta oximoron, egy ellentmondás, mert ha valami köztestület, akkor az nem lesz független, előbb vagy utóbb bizonyosan politikai befolyásoknak lesz kitéve lenne kitéve egy ilyen testület. Ugyanakkor osztom a beli nézetét, hogy olyan intézményekre van szükség, amelyek az államok minősítését megfelelő módon látják el. Vagy az OECD, vagy az IMF tetszheti ezt, vagy a nemzeti bankok, vagy az Európai Központi Bank láthatna ezt, ezt a feladatot. Azt, hogy az EKB-t kötelezzük az aktivitásra, ugyanakkor hiba volna, mert előbb vagy utóbb úgyis vitákba keveredne, az, hogy egy állam jól vagy rossz osztályot kapott, megfelelően kapta. E, kár lenne megterhelni e, az LKB-hez hasonló testületet, intézményt egy ilyen feladattal. Nem osztom fejú kollégám gondolatát sem, mint egy európai államadóság ügynökség felállítását. Ez hasonló az eurókötvények témájához. Legalábbis ne keverjük össze ezt a témát a hitelminősítők témájával. Tartsuk külön ezt. Ashley Fox helyen valóan beszélt a rotáció ügyéről. Magam sem vagyok nagy rajongója ennek a rendszernek, ugyanakkor érzékelem a versenyhiányok problémáját. A pénzügyi nagyfejekkel besztárgyaltam, és a DAX frankfurti tőzsdén kialakult az a gondolat, hogy érzekelhető, hogy az árak sok megduplázódnának. Ugyanazon szolgálat, szolgáltatás kétszer kerülne a pénzügyi szolgáltatás piacon, mint most, tudnék egy monopól hasonló helyzet kihasználása volna ez, és ezt kíméletlenül kihasználnák az érintettek. Ez semmiképp sem szép dolog, ugyanakkor nem tudom, hogy a rotációs elv a Dominics által meghatározott határidőkkel, amelyeket a bizottság is javasolt, valóban hasznos lenne. Szerintem helyes az, hogy kettőnél több, ha kettőnél több osztályozót alkalmaz valaki, akkor egy kisebbet is alkalmazzon, amely nem része annak a duónak vagy triónak, amely jelenleg a piacot uralja. Tehát egy kisebb, is, kisebb minősítőt is bevonjanak. A harmadik téma a polgári felelősség kérdése. Eslivel eh, ellentétben inkább Dominici eh, urat támogatnám. Szerintem be kéne vezetni a polgári felelősség kategóriáját, ugyanakkor a jogállamiság elveinek megfelelően az Európai Unió és a tagállamok jogrendszerének megfelelően. Az nem szokásos, hogy megfordítjuk a bizonyítás jogát. Inkább az szokott szokásos lenni, hogy a panaszos megfelelő bizonyítékokat terjeszt be, amelyek helytállóságát mutatják a panasznak. Tehát nem az a célunk, hogy megbüntessük a, a hitelminősítőket, mert hogy nem jó minősítést adtak. Inkább az kell legyen a cél, hogy akkor büntessük őket, illetve merüljön fel a polgári felelősségük, ha nem tartják be az előrásokat, amely előrásokat mi most ezzel a jogszabályjal szeretnénk bevezetni. És akkor, ha súlyos érdekütközést, illetve összeférhetetlenség történik. Ez történik akkor például, hogyha ezeket strukturált pénzügyi eszközöket osztályozzák. Már akkor, amikor, ha lett volna erre vonatkozóan szabályozás, lett volna alkalmunk bíróság előtt nyerni ebben az ügyben. A jövőben azonban világosá kell tenni, hogy a szabály elleni vétség, védség az, az összeférhetetlenségi szabályok megsértése, a megfelelő jogszabályok alapján vonható bíróság elő. Persze a jogszabályok másnak, más és más minden 27 tagállamban, ezért lehet, hogy nem lesz könnyű harmonizált jogi alapot kialakítani rövid idő alatt. A túlzott függőségről is beszélnék, az over-reliance témájáról. Dominici kollega itt az LKB állásfoglalására utalt. Az LKB ugye jó példával kell előjárjon, és az EKB maga is előírja, hogy a hogy ö, hitelminősíteket kell alkalmazni, sőt, megnevezi a nevüket. A három megismert, a jól ismert Rion túli cégeket is említ, ám az tény, hogy kötelező előrásként határozza meg a hitelminősíték alkalmazását bizonyos helyzetekben. Ebből kell kiindulnunk, garantálva azt, hogy azok a befektetők, különösen az intézményi befektetők, amelyek a felelősségüket, ezek is kell vállalják a felelősségüket, és nem lehet kibújni e kötelezettség alól azzal, hogy bizonyos módon már most előírjuk, melyik hitelminősítő vélemény alapján kell döntsenek. Az, hogy az átmeneti időszak 6 hónap, hat hónap vagy 3 év legyen, Gozesz vagy Domenici javaslata alapján, hagyjuk ezt nyitva még, ne döntsünk ebben most. Ötös pont a módszertan kérdése. Szerencsére a bizottság is kért tisztázást, és nem arról van szó, hogy a, tart, a módszerek tartalmát kellene vizsgálja az ESMA, hanem pusztán a folyamatokat, az alkalmazás folyamatát, és ha a módszertanok változnak, akkor ezt az eszmának, eszmával közölni kell, hogy legalább egy hónapja legyen az eszmának arra, hogy erre reagáljon, ha pedig nem reagál, akkor jóváhagyottnak kell tekinteni ezt a változtatást. Ez itt szerintem rendben van ebben a formában. Egyes kérdéseket illetően, ami a közlést illeti, legyünk figyelmen arra, hogy a hitelminiszterek által változott üzleti modell nehézé teszi ezt. Ha egy előfizetéses abonent modell működne, tehát csak az előfizető kapná meg a hitelminősítés eredményét, akkor nem lehet ne feltétlenül publikálni, nem lenne kötelező publikálni az eredményt. De a jelenlegi üzleti modell lehetetlen teszi az ilyetén való rendezését a kérdésnek. Utolsó kérdés. Az, az, össz, az, ér, az összeférhetetlenség kérdése, illetve az, az, az a hitelminősíték részvétele a, a piacon, Erről elmondtam már a véleményemet. Azt kell garantálnunk elsősorban, hogy ne legyen befolyásoló többsége a hitelminősítének a minősített termékben. Elméletileg előfordulhat, hogy, hogy index alapokban részesedés révén közvetett módon az 5% fölé megy a részesedés, a bizottság jelenlegi megfogalmazása kiküszöböli ezt a részesedési lehetőséget. Utolsó gondolat, amiről beszélnék, este fogsz, így beszél erről, nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, és különösen sajnálom, hogy a harmadik államokra vonatkozó szabályozás az elmúlt másfél vagy két évben bizonytalaná vált. Volt korábban engedélyezés a harmadik államokra vonatkozóan, ám a tartalmi értelmezése annak, amiről akkor döntöttünk, módosult, és a bizottság is másképp látja ezt a kérdést, sajnálatosnak tartom, hiszen ha tényleg a, az egyenlőség, az equivalence alapján állunk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy harmadik államok, akkor is, hogyha Európában bejegyzett és engedélyezett hitelminősítők esetén is, hogyha megerősítik egy harmadik állambeli hitelminősítőkkel megerősítse az osztozásokat, az úgy nem működik. Előfordulhat egyes esetekben, hogy ez úgymond kiapasztja, leapasztja a piacokat, és oda vezethet, hogy Európa egyik oldalon, eufemisztikusan fogalmazva, védi magát, vagy lehet, hogy a világ többi része elzárja Európát a piacoktól, és akkor egy olyan erődöt építenünk fel, amely erőd egyben a saját börtönünk is. Ez pedig sajnálatos volna. Egyébként köszönöm a jelentéstevő munkáját, elejétől fogva, és ezt meg kell erősítsem, le a kalappal, igyekezett az árnyék előadókat bevonni a munka folyamatába, és nagyon izgalmas információs lehetőséget köszönöm. Uh, thank you. Now we can... Köszönöm szépen. Filip? Köszönöm szépen. Ahogy elnök asszony említette, Pászkált helyettesítem. Először is szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Wolf most mondott az előadónak. Köszönöm, hogy az árnyék kész előadókat is belevonta a munkába, ez nagyon jó alap a jövőbeli tevékenységhez. Köszönöm. Esti egy csomó politikai megjegyzésen indított, én is így teszek. Egy kicsit elegem van ebből a vitából, ahol itt újabb mutogatásról van szó, hogy a hitelminősítő intézeteknek köszönhetjük a válságot, egyesek szerint. Mások azt mondják, hogy azért, mert rossz az államháztartás kezelése a kormányoknak. Elegem van ebből. Mert könnyen ki lehet jelenteni akármelyiket is. Amikor Esi azt mondja, hogy arra van szükség, azért van szükség a hitelminő, minősítő intézetesekre, hogy a kormányok tisztességesek maradjanak. Jó, akkor megkérdezem tőle, hogy és a hitelminősítő intézeteket ki fogja arra kényszeríteni, hogy tisztességesek legyenek? Mint hogyha ilyen emberfeletti lények lennének ott, és a kormányok pedig esendő emberek. Nem, mindenütt emberek vannak, és semmi okunk arra, hogy aggódjunk amiatt, hogy a kormányok tisztességesek legyenek, a, minis, a hitel minősíténtezetek meg nem. Mindenkinek megvan a feladata, úgyhogy nem szabad rájuk húzni a vizes lepedőt, hogy egyes országokban rosszul kezelték az állam háztartást. Máshol meg ó, hirtelen fellébredtek, hogy jaj, bocsánat, hibáztunk. Úgyhogy megint csak nem adnék biankó csekket egy kormánynak, de hitelminősítő intézetnek sem. Ezért vagyunk ma itt. Másodszorban alapítvány vagy hitelminősítő intézmény túlságosan nagy ö, ö, mértékben való függésettől, ez egymással összefügg. Ha sikerül a hitelminősítő intézetek feladatát rendezni, ami végül is a közjó érdekében van, mert az egyes potenciális hitelezők képtelenségét minősítik, akkor kvázi a hivatalos feladat az, hogy elgondolkodjunk egy olyan lehetőségen, mint az alapítvány, vagy hitelminősítő intézmény. Ha sikerül eltörölnünk ezt a szerepet, akkor a hitelminősítő intézetek fel, benyom, befolyása valóban kisebb lesz, és ha, ahogy Esli és Wolf is javasolta, hogy legyen itt verseny, ha csökkentjük hivatalos szerepüket, és nagyobb lesz a verseny, akkor talán megtaláljuk a jó kiegyensúlyozott helyzetet. Mit is mondjak? Felvetődött a kérdés Jorgo Fejó módosítajáról, az európai adósági hivatalról, de hát itt tulajdonképpen az euró kötvények bevezetéséről van szó, amire szükség van, és hogyha ide akarunk eljutni, akkor erre szükség is van. De most neve keverjük ezt ebbe a vitába. Egy-két további gondolat, amire komolyan gondolunk, nagyon gyorsan. Úgy gondoljuk, hogy számosítani kell a rendszereket, ne csak betűsítsük őket. Én ugye mérnök vagyok, elhihetik, miért javaslom ezt. Olyan számokat szeretnénk, amelyeket az, embereket is, amelyeket az emberek is megértenek, nem csak szöveget, amiben sok szimbólum van, amit nem mindig üdvözlelnek. Ami a módszert illeti, ezt az előadó is említette, ahol mindenféle kockázatfajtát figyelembe kell venni, és nem szabad alábecsélni őket, úgy, mint ahogy ez korábban történt, beleértve itt a környezetvédelmét is. Mert így a vállalatok gazdasági egészségi állapotát ássuk alá. Nézzük tájföldet, ahol az, árföld, az árvizek végül is teljes mértékben leállították a, a hardware készítő ö, iparágak tevékenységét, és ami az elektromos berendezések ellátását illeti, most ez befolyással van ezekre is. Tehát Igenis, figyelembe kell vennünk a környezetvédelmi kockázatokat, azok is gazdaság, illetve hitel kockázatoknak minősülnek. 8-as cikk, disclosure requirement, ezeket nem a pénzügyi eszközökhöz kellene kapcsolni, bár a döntést rend kell meghozni a kiadóknak és a beruházóknak. Tehát itt is a versenynek köszönhetően, ahogy az ügynökségek kevesebb hivatalos szerepet vállalnak fel, ha olyan kifizetési modellel rendelkezünk, amely a hitelminősítő intézeteket a másik oldaltól elválasztja, akkor a tisztességre gyakorolt hatása jó lesz. Úgyhogy a bizottságot arra kérjük, hogy mindenféle ilyen fizetési modellt ö, vizsgáljanak meg. Ehhez még hozzátenném azt, hogy amit nem szeretnénk, hogy a hitelminősítő intézetek belefolyanak a politikába. Tehát amikor politikai leírásokat ö, készítenek, ez olyas van, ami, amit nem támogatunk. Mindenkinek legyen meg a saját szerepe, meg a helye. Hogyha ö, ö, politizálni akarnak, akkor jö, vegyenek részt a választásunkban. Miért ne? Túlságos nagy ö, ö, függés tőlük, ezt említettem. Rotáció. Talán kevésbé szigorút kellene figyelembe venni, mint amit beadtunk. Érdemes lenne talán ezt is megvitatni, mielőtt bármit is teszünk. Tehát egy, egy dologról beszélünk egyszerre, ödvözöljük az vitát erről. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, uh, Jean-Paul. Köszönöm szépen. Jean-Paul közben megérkezett, úgyhogy akkor már is megadom neki a szót. Kedves öntől, elnök asszony, elnézést, hogy utolsóként érkeztem, két fontos megbeszélésem volt, az egyik Van Rompuy úrral, és hát nem mindig lehet a tanács elnökének időbeosztását befolyásolni. De hát az előadóval már volt bilaterális kapcsolatom több területen, úgyhogy nem hiszem, hogy meglepődik majd a, amiatt, amit mondok. Az első gondunk, és azt hiszem ez közös gond is, hogy az over-reliance-al vegyük fel a harcot, hogy túlságosan függünk a véleménytől, úgyhogy itt szabályozni kell a rendeletet, és módosítani. A második a rotációs mechanizmus, ami engem illet személyesen ellenzem, mert szerintem semmi ö, értelmes eredménye nem lenne, hiszen két nagy intézményt összesítene, és ez nem lenne jó. Tudom, hogy a biztos nagyon ragaszkodik hozzá, hát nem akarnék itt akadékoskodni mi se bárnyének, de azért ebben osztom a bizottság véleményét. Polgári felelősség. Úgy gondolom, különbséget kell tenni a fegyelmi jellegű és a polgári felelősség között, ami a fegyelmi kérdést illeti, amikor az emberek nem tartják tiszteletbe a szabályokat, akkor nyilván szankciókkal kell sújtani őket, de ennek nem szabad a polgári felelősségre hatnia, addig, amíg nincsenek ennek megfelelő szabályai. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a különböző államoknál létező szabályokat kellene alkalmazni, és ha mondjuk vesszük Franciaországot, akkor ok-okozati összefüggést kell megállapítani. Aztán, ami a bizonyítás felelősségének megfordítását illeti. Ha teljes mértékben így járunk el, akkor szerintem nagyon sok vitás ügy lesz, és jogi probléma, ez pedig nem jó senkinek mert az a beruházó vagy befektető, aki nem, ele, nem elégedett a minősítésével, azt fogja mondani, hogy ez az ügynökség hibája. Én valami kiegyensúlyozottabb megoldást szeretnék, aki meg akarja kérdőjelezni a felelősségét az ügynökségnek, akkor mutasson rá arra, hogy hol vannak a hibák, és akkor az ügynökségnek pontosan válaszolnia kelljen ezekre a felvetésekre, mert nem szabad túlzásokba esni ezen a téren se. Egyébként egyszerű a megoldás, hogy legyen tényleges felelősség, ahhoz szolvenciának kell lennie. És hogyha túlzottak az összegek, akkor a minősítő intézmény nyilván megkérdőjelezi ezt, vagy felfüggeszti a kifizetését, vagy valamilyen más módon jár el, ami a harmadik országokat illeti. Azt hiszem, nem kéne újra elkezdenünk azt a vitát, amit már az első két szövegben lezártunk. Csak egy gondolatot engedjenek meg, mert szerintem ez a legfontosabb politikai síkon, ez az államadóság minősítése. Többen azt javasoltuk, hogy az ügynökségek nyilván minősíthessék az államokat, de a minősítést időben adják meg egy olyan időpontban, amiről mindenki tud, legyen az a szövegben, vagy az ügynökség által meghatározva, mégpedig azért, hogy mondjuk ne az ECOFIN előtti estén, vagy pedig akkor, amikor a költségvetésről kerül szavazás, akkor kerüljenek nyilvánosságra, mert ugye Portugáliában is láttuk ennek a következményeit. Tehát államadóság minősítés, az elv megmarad, de a minőség egy adott, minősítésre egy adott időpontban kerüljön sor, mondjuk minden egyes negyedév első péntekjén, amikor lezárják a piacokat, vagy mit tudom én, minden hónap első vasárnapján, és akkor megszetik a minősítés. Hát, Európai Minősítő Intézmény, ez kicsit irreálisnak tűnik nekem, legalábbis középtávon, de hogy legyenek olyan szervezetek, amelyek saját maguknak készítik a minősítést, már kiadott minősítésekről, ha úgy gondolják, hogy ezek a minősítések nem felelnek meg annak, amit ők maguk kialakítottak. Nos, ez, ez az az egy-két gondolat, amihez ragaszkodtam, de mivel az előadó kiváló munkát végzett, kiváló volt az együttműködés, a végén biztos nagyon jó minőségű lesz a szöveg, amely a két első szöveget is kiegészíti, amelyekhez szintén megint csak ragaszkodom, és szeretnék komolyan részt venni a munkában. Köszönöm szépen! Köszönöm. Most pedig a hozzászólók, de hát először Danke. Köszönöm, elnök asszony. Részemről is köszönet a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Úgy gondolom, ez az elmúlt hetekben hatalmas munkát igényelt, és az árnyékelődők és a érintett kollégák együttműködését illetően is nagyszerű eredmény született. Röviden az elején hozzáfűzném már, hogy egyes pontokban kifejezetten Fejó úr véleményével értek egyet, a Fejó úr éppen utazik vissza Portugáliába. A rotáció témájában értek vele egyet, a verseny ügyében ugyanakkor az ő véleményét a, a adósságügynökségek kapcsolatban nem osztom egyáltalán. A többit igen. Aztán osztom a jelentéstevő és a bizottság álláspontját, világosan több megbízhatóságra van szükség a, a hitelminősítők ügyében, a piaci koncentrációt kell csökkenteni, az összeférhetetlenség okait kell csökkenteni, és javítani kell a hitelességét, a bizalmat a hitelminősítékben. Ugyanakkor át kell gondolnunk az államadóságok ügyét is. Az a tervezet, az ügynökségek, illetve a hitelminősítők polgári felelősségének gondolatát én kifejezetten észszerűnek tartanám. Nagy részben tehát osztom a tervezetet, különösen a polgári felelősség tisztázását. Ez szerintem sürgető fontosságú. Ugyanakkor, mint korábban, most is szükség van a további pontosításra, garantálva azt, hogy az ártatlanság védelme, amely a jogrend, az európai jogrendszerekben érvényesül, itt is fennmaradjon a hitelminősítőkkel kapcsolatban is. Sürgetőnek tartom ugyanakkor az csökkenteni az automatizmusokat az az ügynökségek osztályozását illetően, illetve a külső ügynökségektől való, illetve minősítőktől való függőség csökkentését. Fontosnak tartom, arra kell törekednünk, hogy az alapvető problémákra célozzuk meg. A verseny tudnilik az, ami a piacon leginkább, legsürgetőbben hiányzik. Ám a versenyt, mint szabályozók, csak részben tudjuk előarni. Azt lehetne kötelezni és csak korlátozott mértékben tudjuk akaratunkat érvényesíteni a hitelminősítők piacán. Ha viszont szeretnénk beszabályozni úgymond egy új hitelminősítőt, az csak feltételes megoldást jelent, hiszen ezen új szereplők hitelessége nem túl sokat ér, hogyha nem tudják őket megalapozni a piacon. És ez gyakran a gyakran megjósolt, úgymond közintézményként működő, vagy alapítványként működő hitelminősítő gondolatához kapcsolódik, ha pedig a már most szereplők között kell, szeretnénk fokozná, fokozni a versenyt, akkor ezt gyakorlati eszközökkel kell elérnünk. A piaci részletes korlátozása szerintem a gyakorlatban nem nagyon valósítható meg, ugyanakkor az a szabályozás, hogy előírjuk, hogy mekkora rész legyen a piacon egy ügynökségnek, vagy egy minősítőnek, szerintem túl, túllő a célom. És bizonyos pontokon itt is túllő a célom a jelentés. Ha egy-egy vállalat részvényét meghatározzuk, mi, tehát hogyha egy hitelminősítő megvásárolja a részvényét egy, egy minősített vállalatnak, akkor nyilván megkérdőjelezi a minősítési terségét, ugyanakkor ezt sem szabad eltúloznunk. Kérdés, hogy hogyan lehet befolyásolni valóban a kimenetelét egy minősítési folyamatnak. Még kérdésesebb ez a folyamat, hogyha a rotációt felbázott rendszerét is hozzágondoljuk ehhez. A jelenleg a minősítők piacán működő aktorok esetében minden vállalatra vonatkozóan minősítést adhatnak ki, és ezzel kapcsolatban a rotáció jó intézkedés lehet. a mostani körülmények között az ezzel összekapcsolódó cooling off fázis tekintetében is mondható, hogy nem túl gyakorlatias gondolat ez. Akkor kéne minősíteni egy terméket, hogyha a három nagy minősítő a cooling off fázis végén már nem blokkolják egymást, ugyanakkor még a kis indítsítők még nem bírnak megfelelő know az új termékkel kapcsolatban. Ebben a sajátságos helyzetben lehet ez jogosult. A rotációnak megvannak persze a negatív hatása is potenciálisan, ez a piacokon jelentkezhet, és csökkentheti esetleg a minősítések minőségét. Röviden úgy gondolom, egyes pontokon vannak még vitát és javítást igényelő pontok, és az általam benyújtott módosítók szerintem jó értelemben módosítják ezeket a pontokat. Köszönöm szépen. Péter Zimon következik. Ja, liebe Burkhardt. Hát, kedves Burkhardt régülte az első alkalom, hogy azt mondom, teljesen másik látom a dolgot, mint te. Meg is mondom miért. Minden kis tisztviselő számára az európai or- gyógyszerészeti ügynökségnél világos, hogy nem lehet, ők nem, ők nem vásárolhatnak például gyógyszergyári ö, részvényeket. Ezt minden tisztviselő tudja. Ezt értik mindenhol. Hát miért nem értik a hitelminősítők esetében? Hogy azt értékelem, ami az enyém. Kötelezővé kellene tenni azt, hogy azok a vállalatok, amelyek a hatóság alá esnek, hatóság, hatóság alá esnek, annak a részfényeit nem lehet vásárolni. Miért ne lehetne sokkal bonyolultabb termékek esetében, miért ne lehetne magától értetődő a minősíték esetében is ez a korlát? Legyünk figyelemmel arra, hogy egy vállalat amely értékelést ad le, ne kerülhessen olyan nehéz helyzetbe, hogy az, aki minősít, annak üzleti érdeke, sőt profitja van abból, hogy miképpen minősít. Úgyhogy itt éppen ellenkezőleg fogalmazok, mint te, hogy elkerüljük a, a, az összeférhetetlenség elkerülése a minősítő munkatársai és tulajdonosai között, sem közvetett, sem közvetlen pénzügyi eszköz vagy tulajdon rész esetében is ki kell zárja a részesedést, és strukturált pénzügyi eszköz esetében is ki kell zárnunk az ilyen lehetőséget. A bizottság ezzel kapcsolatban nem bír, nem eléggé körültekintően javasol, hiszen lehet párhuzamos érdek, egyez, ütközés is az államadóságok tekintetében is a minősítők, a tulajdonosok és a tagok a minősített állam eszközeit, akár struktúrált pénzügyi eszközöket beleértve is, nem bírhatnak ilyenekben tulajdonnal, amennyiben minősítenek. Tehát itt nagyon-nagyon különböznek a gondolataink, úgy vélem. Végül, végül még egy pontról szeretnék szólni, amely talán kevésbé szemet szúró, de nekem azért feltűnt, és már nem merült fel a vita során. A bizottság azt tervezi, hogy a minősítők a weboldalokon folyamatosan kell, hogy publikáljanak információt azokról az eszközökről és vállalatokról, amelyekkel megkapcsolatban megbízást kaptak. Ez nehéz, az átláthatóság tekintetében jó lenne ez, ugyanakkor mérlegelnünk kell, hogy az érintettek érdeke-e az, hogy publikálják a az, hogy értékeljük őket. A publikáció, a publikálás azelőtt, hogy kijönne az osztályzás, piaci spekulációnak adhat tápot. Úgy gondolom, itt ugyan a felügyeleti funkció beindítása fontos, és az eszmát erősíteni kell a e tekintetben, és itt kell is legyen egy jelentési kötelezettség egy-egy olyan osztályzásról, amely olyan vállalatot érint, Ám az osztályzást, az a tervezett minősítést nem lehet előre kötelezően publikáltatni. Tehát egyrészt az ellenőrzés érdekeit szem előtt kell tartanunk, ugyanakkor az üzleti érdekek bizalmas kezelésére is figyelemmel kell legyünk, mint jogos követelésre. Kész vagyok. Thank you very much. Uh, I've got myself on the speak. Köszönöm szépen. Én is feliratkoztam hozzászólás listára, de van-e még valaki? Udo? Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök úr. asszony. Emlékszem arra a szellemre, amelyben fogant eredetileg ez a dosszió, dosszié a korábbi ciklusban, a régi parlament falai között, úgymond, amikor Gozelsz képviselőtársam már elkezdett a témával foglalkozni, Klinz kollégám is bábáskodott e felett. Egy dolog nagyon zavar, irritál engem, ezt megmondom nyíltan. Az a mód, ahogy vitattuk, vitatkozunk a hitelminősítőkről, egyfajta ciklusban halad. Mi, szociáldemokrata frakció gyanánt akkoriban a, a, a megelőző ciklus jelentései vitája során igyekeztünk egy világosságot teremteni ebben a vitában, egy olyan szabályozást bevezetve, amely arról gondoskodik, hogy bizonyos témákat rendezünk, és nyitva hagyjuk az, a kaput az európai alternatívek előtt is. Akkoriban a kollégák még nem álltak készen erre. Úgyhogy akkor nagyon óvatos megfogalmazást alkalmaztunk, és a bizottság felülvizsgálati jogát is rögzítettük. Azóta nagy változások történtek, megtört, lefolyt a, a pénzügyi válság, és a fővárosokban, a tanácsban, és itt a szakbizottságban is mindenki nyíltottá vált a tovább lépés irányába, és azt mondta mindenki, hogy még keményebben kell szabályozni. A megbízhatóság, az átláthatóság elvei kell érvényesüljön, ki miért felelős, meg kell határozni, és egy alternatívát kell létrehozni, annak érdekében, hogy a monopólium nem maradjon fenn a minősítések piacán. Ahogy most hallgattam a hozzászólásokat, egy tematikus lényegi változás állt be. Most mint megint lefelé haladnánk, meg mintha engednénk, lazulnánk egy kicsit. Tehát volt egy fölfele ívelő ciklus, most meg lefele megyünk, most megint kicsit túl körültekintőek vagyunk, túl vatosak a vita során. Ez feltűn nekem például a, a, a felelősség vitája során. Hova jutunk ezzel? Olyan helyzetbe juthatunk, ahol eddig is a minősítés terméke egyfajta vélemény nyilvánítás az amerikai jog alapján érvényesült, és akkor semmiféle jogi, anyagi felelősség nem merül fel, hiszen a vélemény nyilvánítás szabadsága fennáll. És az egész minősítési folyamat nem egy szolgáltatás került jogilag értelmezésre, nem egy, egy szerződés során, ahol is a, a, a megrendelő fizet, a szolgáltató szállít, hanem egyfajta véleménynyilvánítás alapján hogyha ha nagyon körülöttünk vagyunk és vigyázzunk, hogy ne lépjünk senki lábára, akkor egy olyan légkört teremtünk, ahol aztán elkerüljük a, a szabályozás igényét, holott fennállt ilyen egény. Az is, hogy lemondunk egy európai alternatíva létrehozhatóságáról, sem jó. Én is hallottam Frankfurtból híreket, hogy problematikus tenne ez, és nem az egyetlen modellként kéne érvényesíteni. Szerintem túl korai még ebben dönteni. Nyitva kell hagynunk a lehetőségeket, az új fejlemények, az ágazatbeli új fejleményeket megvárva, és az alternatív modelleket kijelelve. Arra sarkallom az előadót, hogy bátor tervezetet írjon, és a tárgyalások során erőteljesen kell támogatnunk majd a tanárral szemben is. Erre kérem képviselőtársaimat is majd. Okay, anybody else? Köszönöm. Még valaki esetleg? Úgy látom, nem? Destroy everything that's up here and me. Úgy látom, itt közel mindent szétrombolok, de azért próbálok valamit elmondani. Néhány módosítást beterjesztettem. Próbáltam a saját véleményemnek kicsit hangot adni államadóság témájában például. Szerintem nagyon fontos itt a függetlensége elve, ezt mások is hangsúlyozták. Elfogadhatatlan, hogy politikai nyomás vagy más hatására szülessen meg egy minősítés. Nagyon fontosnak tartom, hogy tárgyilagosan történjen a minősítés. Aztán időkorlátra is szükség van, azzal kapcsolatban, hogy mikor szülessen meg egy minősítés, hogy ne kezdjünk el vádaskodni azzal kapcsolatban, hogy miért pont akkor jelenik meg egy minősítés, amikor. Nos, hogyha van egyfajta periodicitás, akkor mindenki tudja, hogy mihez kell magát tartani, előbb-utóbb megszületik egy minősítés, és akkor ez azt hiszem, hogy világos helyzetet teremt. Ami a vállalatokat illeti, nos, elkerülnék a pluszköltségeket, és a piacokon el kell érnünk azt, hogy a folytonosság elve alapján működjenek a minősítések, tehát ne változzanak se a minősítő intézetek, se a periodicitás, aztán rotáció. Ezzel kapcsolatban módosításokat fogalmaztam meg, mint kevésbé rossz opció a bizottság egy eléggé durva rotációt javasolt, ezt, ezzel nem értek egyet, ez nem működik, hogyha választani lehet, hogy legyen ne legyen rotáció, vagy az én általam javasolt rotáció legyen, akkor nyilván nem rotációt választanám, de hát ha már muszáj a rotáció választani, akkor az én általam megfogalmazott rotáció változatot választanám. Wolf Klintz úr véleményével is nagyjából egyetértek. Nos, hogyha a szabályzatokban, a, a különböző jogszabályokban megpróbálunk megszabadulni a minősítéstől és a túlzott minősítésre való ragaszkodást próbáljuk megszüntetni. Nos, hát meg kell nézni azt, hogy hogy, fog a, hogy viszonyulunk a, a hitelminősítő intézményekhez. A MIFID-ben és a CRD-ben is foglalkoztunk ezzel, de nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy mit próbálunk elérni a CRD-ben. Azt javasoltuk például, hogy egyfajta benchmarkingot hajtsunk végre, így a különböző banki modelleket össze lehet hasonlítani. Ez nagyobb átláthatóságot biztosít, és a beruházók ezt is figyelembe vehetik, nem csak a minősítéseket. Aztán az árnyékbankrendszer. Ez is bonyolítja a helyzetét, az eszközök már így is nagyon nagy számban vannak jelen. Most ezek is a MIFID-ben már megjelentek, de ez is fontos abból a szempontból, hogy hogyan lehet ö, csökkenteni a minős, minősítéstől való függést. Ez is a harmonizációhoz vezet, a szabványosításhoz, a átláthatósághoz, és ez az összes jogszabályban meg kell, hogy jelenjen. De nem tüntethetjük el egyik pillanatról a másikra minősítésre való hagyatkozást, csak most kezdtük el ezt a kezdtük el ezt az utat járni, a többi jogszabályban is meg kell ennek jelennie, és biztosítanunk kell azt, hogy koherensek egymással a jogszabályok. Érdekesen hallgattam a részvények birtoklásának betiltását, szóló párbeszédet. Hát kérdés az, hogy mindezt hogyan definiáljuk. Vannak indexeink, CDS-ek, hedgek. Hát elképzelhető, hogy az ember véletlenül valami olyasmit birtokol, ami nem olyan nyilvánvaló, mint eh, egy, mint egy értékpapír egy holdingba. Hogyha ha megvan a holding, akkor elképzelhető, hogy ez egy index vagy egy hedge része is lehet, ami ugye eléggé véletlenszerű. Hát eléggé bonyolultak és összetettek a pénzügyi termékek, nagyon nehéz minden ilyesmit betiltani. Ennyit szerettem volna mondani, úgy most visszaadom a szót Leonardónak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönetet mondok a kollégáknak a sok észrevételért, nagyon sok hasznos dolgot hallottam, és azt hiszem, hogy a vita jelentősen haladt előre. Azért szeretnék levonni néhány következtetést a bevezetőm alapján. Én abból indultam ki, hogy utaltam arra, hogy a már hatályos rendeletet értékeljük. Elképzelhető, hogy Gózes kollega, amikor azt mondja, hogy persze, ha hatékonyan alkalmaznánk a rendeletet, amely már létezik, nyilván nem lenne szükség erre az újra. Nekem kicsit más a véleményem, de tiszteletbe tartom. A jelenlegi rendeletnek van valóban fontos aspektusa. Mind a mellett. A tény az, hogy ma itt ez az új rendelet, erről vitázunk, és ez azért van, mert nyilván lefolyt bizonyos fajta vita, egy bizonyos érzékenység létezik, és ezért nyilvánvalóan a bizottság de már Klinz kollega ö, önálló kezdeményezésű jelentése is a szükséges választ megadta erre. Én úgy gondolom, hogy figyeljünk egy dologra, mert ha létezik ez az érzékenység, és ez a kívánság, hogy legyenek új válaszok, de ugyanakkor ezek a válaszok, amelyeket mi adunk, úgy tekintendők, amelyek nem megfelelőek a közvélemény által, akkor mi, parlament és politikusok ebben a parlamenten, ebben a parlamentben bizonyos árat kell ezért fizetnünk, mert kritizálni fognak minket. Nos, ezért hiszem azt, hogy jogos munkánkat folytatni, hogy próbáljunk meg hatékony és működőképes válaszokat adni, de olyanokat is, amelyek bátrak azon problémákkal szemben, amelyeket meg kell oldanunk. Én úgy hiszem, hogy liberális jellegű a kiinduló pontunk, ami teljesen jogos, és szükség van arra, hogy többségi szavazatot kapjon, és olyan nézőpontokra, amelyekkel a lehető leghatékonyabb módon és a legkiegyensúlyozottabban tudjuk az álláspontokat egymással szembeállítani. Tehát vagy az általános piac, vagy sajátos probléma az, amiről ma délelőtt is sokat beszéltünk, az államadóság minősítése. Nos, azokkal a kollégákkal értek egyet, akik úgy gondolják, hogy nem szabad és nem kell olyan benyomást keltenünk, hogy alábecséljük és aláértékeljük az államok felelősségét, amikor is felhalmozzák a hiteleket és az adóságokat. Nem erről vitatkozunk, és nem így gondolkodom én. A gond az, hogy nekünk azt kell megállapítanunk, hogy milyen feladattal akarjuk és milyen felelősséggel felruházni az európai intézményt, akár különböző alternatív módszerek kidolgozásában, vagy pedig, hogy minősítse az Európai Uniós tagállamok megbízhatóságát, avagy sem. Ha ezt nem tesszük, nagyon őszintén akarok fogalmazni. Az a gyanú, azzal a gyanúval élek, hogy mivel olasz vagyok, ez kicsit kényelmes megoldás, mert nem vállaljuk fel a felelősséget, hanem inkább az ügynökségekre hárítjuk ezt. A minőség, a hitelminősítő intézetek ezt szívesen felvállalják, mert ez nyilván ingyen reklámot jelent nekik, hiszen bármikor minősíthetik az államadóságokat, figyelembe, nem figyelembe véve azt, hogy ennek milyen hatása lesz. De nem mondhatjuk azt sem, hogy nem vállalunk fel bizonyos fokú felelősséget, mert alternatív módszerek kidolgozása fárasztó lehet, de ugyanakkor úgy hiszem, hogy ez nem jó ok arra, hogy ezt ne tegyük meg, vagy legalább ne próbáljuk meg. Én úgy gondolom, hogy a ma délelőtti beszédem nem európai állami intézmény mellett tette le a voksot, amely általános munkát végezne a minősítések kibocsátása terén. Tudjuk, hogy ez probléma, Németországban is volt erre példa, ezt nagyon jól tudtuk az ottani vitát, illetően a probléma, ami fölmerül, az a költségek kérdése. Ami az államadóság minősítését illeti, nyilván vannak tapasztalatok, szakértelem ennek elvégzésére, már a jelenlegi helyzetben is. Hiszen már az európai intézmények is foglalkoznak ilyesmivel. Ashley Fox. utalnék, amikor azt mondja, hogy ebben az esetben mindenki három ával rendelkezne minden európai ország, ez azt jelenteni, hogy bármi, amit itt teszünk a parlamentben és az európai intézményeknél egyszerűen ö, fölösleges. Ha azt mondjuk tehát, hogy a minősítés, intézeteknek valamilyen feladatuk lehet, de a független európai intézmények nem. Nem hiszem ez meggyőző érv lenne, mert nyilván voltak hibák is bizonyos esetekben, amikor a minősítés megtörtént. Nem akarok itt neveket emlegetni, de egészen nem olyan régenig, ahogy Lambert kollega is mondta, ha önök nem ö, vezetik be a szigorítási politikát, akkor leminősítjük őket. Néhány hét múlva a minősítések, elnézést, hogy egyszerűsítem a helyzetet, tehát, hogyha nem lesz növekedés, akkor leminősítjük önöket. Én úgy hiszem, hogy ez volt a probléma, és ettől merült fel az egyensúly, borult fel az egyensúly. Nos, ezt kell mérlegelnünk, és ezért hiszem azt, hogy szükséges lenne erre a minősítésre is az európai intézmények részéről. Tudom, hogy ez eléggé ö, kényes kérdés, ö, de általában a szükséges szakértelem már létezik, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha már létező állami intézmények is kihasználhatnák ezt, hogy legyen pluralitás, és össze lehessen hasonlítani a különböző kritériumokat. Nem akarok túl sokáig beszélni. Úgy gondolom, hogy vissza kellene térnünk, és mérlegelnünk kellene a rotáció kérdését, mert uh, Klint aggájait értem. Filozófiai értelemben ezt úgy lehetne definiálni, mint a célok heterogénitása. Anélkül, hogy ellentétes hatást érnénk el. Tehát legyen rotáció, de konszolidáljuk. Conto di questa osservazione Ma teniamo... Én így gondolom. De fegyük figyelembe azt is, hogy mind a mellett szükségünk van bizonyos normákra és mércékre ezzel a rendelettel, amely figyelembe veszi a piac bizonyos nyitottságát, illetve a minősítések versenyét. A bevezetőmben is említettem ezt, de most a módosító indítványokról beszélek, illetve Wolf Klintz megjegyzéseiről és javaslatairól. Dolgozzunk úgy, hogy bár a bizottsági javaslat nagyon bonyolult, tartsuk meg az elvét, hogy legyünk nyitottak a konkurenciára, a ve- legyen nagyobb a verseny, és legyen lehetőség arra, hogy az, a minősítés és a, az értékelési piacon a, a, létező akadályokat elhárítsuk. Simon sul... Nos, ami Simon képviselő megjegyzését illeti, hogy jobban kell definiálnunk újra az érdek ellentétek problematikáját. Szerintem megfelelően meg tudunk majd állapodni ebből. Végül a két utolsó megjegyzés. Igen, jó lenne, mint ahogy ezt részben már javasoltam is, ha foglalkoznánk a polgári felelősség kérdésével. Itt is megtarthatjuk az elvet, de pontosítani és jobban részletezni kellene az egyes tartalmakat és elveket. Ami pedig a harmadik országok kérdését illeti. Úgy gondolom, ahogy Krinz és Gozes kollégák is jól jelezték, szerintem erre már sor is került, utalni kellene ezekre a kérdésekre, de nem kéne újra megnyitni az általános jellegű vitát. Köszönet minden hozzászólónak, és biztos vagyok benne, hogy a következő árnyékjelentés készítőkkel történő ülésen tovább lépünk előre, és sikerül kompromisszumot kötni azért, hogy hatékonyan reagálhassunk a politikai érzékenységre és a közvéleményre a ö, minő, a hitelminősítő intézetekről. Köszönöm szépen. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek. Erről június 7-én fogunk szavazni, és ha minden jól megy, akkor a július első plenárison lesz a plenárisbeli szavazás. Jelenleg ez legalábbis a terv. Köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy ezzel a délelőtti ülés végére értünk. Igen, a délelőtt ülésnek vége. De délutára kérem jöjjenek vissza.